Hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet, és akkor folytatódik az ülés. Először is lássuk a napirendet. Ezt uh, hétfő este köröztettük. Hogyha nincsen kifogás, akkor a Márcsi úr tessék. Madame la Présidente. Elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. És emlékeztetnék a 130-as cikk 5-ös bekezdésére, a házszabályt idézem. A írásbeli kérdésekkel kapcsolatban, hogyha egy kérdés három héten belül nem kap választ, ezek a prioritásos kérdések, vagy hat héten belül a nem prioritásos kérdésekkel kapcsolatban, tehát onnantól kezdve, hogy ezt átadták a címzetnek, akkor ezt napirendre lehet venni a kérdés megfogalmazója kérésére, az illetékes bizottság napirendjére tehát. December 18-án az Európai Bizottságnak egy prioritásos kérdést tettem fel, amely az e, európai e, ellenőrző és visszakövethetőségi, kereskedelmi visszakövethetőségi e, rendszernek, a dohánytermékekre vonatkozó rendszernek a függetlenségével kapcsolatban tettem fel egy kérdést, nem kaptam meg a választ, és ön az én kérésemre nek helyt adott, amelynek az volt a lényege, hogy vegyük napirendre ezt a kérdést ezen az ülésen. Február 20-án a szakbizottsági ülésen meg is jelent az én kérdésem az Európai Bizottság felé, amelyre egyébként meg nem kaptam ugye választ írásban. Hadd mondjam el, hogy nagyon meglep engem az, hogy hétfőn ezt, aztán ezt a kérdést visszavonták a napirendről. Parlamenti képviselők vagyunk, vannak bizonyos jogaink, és ezek a jogok szerepelnek a házszabályban. És akkor, amikor az intézmény hitelességéről és az európai polgárok iránti tiszteletről van szó, az ön feladata az, hogy a házszabályt érvényesítse. És ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy ezt a pontot milyen okból vonták vissza a napirendről. És nem marad más hátra, mint hogy megállapítsam, hogy amikor is a Dohány iparról van szó, mindig ugyanaz történik, mindig túl nagy a bonyodalom. Én ugyanis, és ezzel zárnám, az Európai Bizottságnak szerettem volna feltenni egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy 2018. október 10-én jóvá hagyta eh, az dohányipar által kijelölt raktárakat, és az Európai Bizottság döntést hozott, mégpedig úgy határozta meg ezeket, hogy nem volt versenykiírás, és olyan cégeket részesített elejében, amelyeknek történelmi kapcsolataik vannak a dohányiparral. Úgyhogy a dohány termékek kereskedelmére utalok itt. Ez egy olyan téma, amely összefügg a WHO jegyzőkönyvével is, és a mi feladatunk az, hogy az Európai Bizottságnak kérdést tegyünk föl ezen rendelkezésekkel kapcsolatban, amelyek az említett jegyzőkönyvben rendelke- szerepelnek. Tehát nagyon fontos lett volna nekem, hogy ez a pont a napi renden legyen. Én most nem azt kérem öntől, hogy most szavazással ezt a kérdést vegye fel a napirendre, mert ezzel már a házszabályt nem tartanánk be. Nem kaptam választ a kérdésemre, a parlamenti kérdésemre, és az örültem volna, hogyha itt van a bizottság képviselője, hogy közvetlenül fel tudjam tenni a kérdésemet. Köszönöm szépen. Köszönöm Omerzsi úrnak, mondja az elnök. Alapvetően igaza van, a bizottságnak válaszolnia kellene a kérdésekre. A múlt héten nem jelezték, hogy reagálnának, de időközben már megküldték az angol verziót, azt továbbadjuk önnek, és a végére meg lesz a válasz francia verziója is. Úgyhogy a titkárság azért javasolta, hogy ez kerüljön le a napirendről, mert időközben a bizottság megküldte a válaszát. Hogyha azt szeretné, hogy a témával kapcsolatban általános vita legyen, hiszen most felvetett néhány olyan kérdést, ami adott esetben vitát érdemelhet, akkor a koordinátorán keresztül ezt kérheti, és természetesen nem eleget tehetünk a kérésnek, hogyha egyéb frakciók is ebben beleegyeznek. A konkrét kérdése kapcsolatban, a bizottság válaszával kapcsolatban annyit tudok, hogy ez időközben megjött, egyelőre csak angolul érhető el. Kíván a témával továbbiakban foglalkozni. Úgy tudom, hogy a mai napirendre nem szeretné felvetetni, úgyhogy azt javaslom, hogy a koordinátorával vitassa meg, és hát a koordinátorok ülésén felvetődhet, hogy esetleg rendre tűzzük később, de úgy látom, hogy ez a fejét, akkor léphetünk is tovább. Csak annyit mondanék, hogy a parlamenti képviselőnek van néhány joga, és ezek a jog alkalmazásából merülnek fel. Az Európai Bizottságnak közvetlenül három hét vagy hat hét elteltével válaszolnia kell, definitív módon, végleges módon a parlamenti képviselőnek. És ezt nem tették meg nekem. Jogom van ezt megkérdezni, jogom van kérni, anélkül, hogy a koordinátorokhoz fordulnék, jogom van kérni, napirendre tűzni ezt a kérdést. Ez meg is történt, de aztán visszavonták. Én azt kérdezem, nem azt kérem, hogy a koordinátorok most döntsenek, hanem egyszerűen azt kérem, hogy a házszabályt alkalmazzák. Az Európai Bizottságtól nem kaptam választ, közvetlen módon minden nyelven fordulhatnak hozzám, de nem kaptam semmilyen választ, közvetlen választ, úgyhogy elvileg ma délelőtt lehetőséget kellene adni rá, hogy vitázzunk erről a kérdéssel a bizottsággal. Mr. Margie, uh, let's stop here. I... Hamacsi úr, zárjuk itt le a kérdést. Rögzítettük, hogy, hogy mit mondott, a válasz megérkezett. Értem, hogy nem tökéletes módon zajlott az eljárás. A napirend viszont így jutott el, ugye így köröztettük a koordinátoroknak, az önkoordinátora nem kifogásolta. Értem, hogy mit mond, azt hiszem, hogy lezárhatjuk a témát. Mikrofonon kívül hangzott el a felszólalás. Nos, értem, akkor nem javasolta, hogy módosítsuk a napirendet, úgyhogy a mai tökéletlen napirendünket elfogadottnak tekinthetjük. Néhány bejelentés következik. Strasbourgban március 14-én, tehát csütörtöki napon 9 órakor rövid ülést tart az Envi, ugyanis van néhány olyan téma, amivel kapcsolatban alig, hanem szavaznunk kell majd sürgősséggel. korlátozott a napirend, ezért lesz erre szükség. Természetesen napirend tervezetet erre a rövid ülésre küldünk majd később. Március 21-én pedig, amikor délutáni ülésünk van, mm, tartalékban, ezt törölni tudjuk. Ez a délutánra vonatkozik, a délelőtti ülés az lemegy. Ezután pedig koktélra hívok meg mindenkit az EMI bizottságban, amiben ugye megünnepeljük a mm, ciklus alatt végzett munkát. Ez március 27-én szerdán lesz, a délutáni szavazás után Strasbourgban. Ezen kívül azokat is meghívjuk majd, akik a bizottság részéről partnereink voltak, természetesen az összes MV tag mellett. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy rögzítse is ezt a, a naptárában. Ennyi lett volna a bejelentés. Ezen kívül a január 21-22-i, illetve 29-i ülésünk jegyzőkönyvét megkapták, hogyha nincsen kifogás, akkor elfogadottnak is tekintjük a jegyzőkönyveket. Most pedig következhet az eszmecsere az Európai számvevőszék képviselőivel a gépjárművek kibocsátásairól. Számó mert köszöntöm az ESZA részéről. Ő tehát a, a számvevőszék részéről bemutatja a számvevőszék által összeállított dokumentumot, amelyben tulajdonképpen a dízel botrányra reagál a számvevőszék. A botrány által érintett jogszabályok jelentős részért mi vagyunk felelősek, ezért is különösen érdekel minket a téma. Zsere Burtessék! Elnök asszony, tisztelt bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a dízelbotrányra adott válaszunkat. Először hadd beszéljek a légszennyezéssel kapcsolatos különleges jelentésünkről, amiben az szerepel, hogy ez jelenti az Európai Unió polgárainak legnagyobb az egészségi kockázatot. 400 ezer korai halált okoz, és rengeteg költsége van. A nátriumoxid, nitrogénoxid Mm, kibocsátások 40 értem az autók felelősek, ezért is fontos a kibocsátások kontrollálása. Eddig az európai kibocsátási szabályok sikertelenek voltak, az NOx szabályokat viszont 2000 óta folyamatosan szigorították, de ennek dacára a valós nitrogénoxid kibocsátások magasak maradtak. Az euró 6-os dízel autók kibocsátása 8-szor magasabb volt, mint a hivatalos szabály. Ezért aztán a bizottsági elnökök konferenciáját kérte, hogy a szemőszék auditot végezzen. Auditot nem végeztünk, hanem inkább briefing paper tájékoztató dokumentumot állítottunk össze. Mi ennek az oka? Nos, azért, mert az EMIS kiváló munkát végzett a rendszerek elemzésében, úgyhogy ezt a már elvégzett munkát nem akartuk duplikálni. A második érv az, hogy a bizottság már tett lépéseket, javasolt új jogszabályokat, és az emisz 2018. októberében válaszolt. A jogszabályok egy részét azonban európai szinten még nem fogadták el, illetve tagállami szinten sem, úgyhogy még korai lenne auditot végezni ebben a témában. A harmadik ok pedig az, hogy még az európai választások előtt be akartunk számolni a parlamentnek, reagálva arra, hogy mi történt az emisz dokumentum óta. Ebben a jelentésben beszámolunk arról is, hogy a meglevő jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban milyen kifogások, milyen hiányosságok merülnek fel. Azt hiszem, hogy ezeknek a kívásoknak a kezelése jó megoldás lehet a jövőben, tehát ez mutatja, hogy milyen utat érdemes választani. A dízelbotrányra reagálva az EU-ban történtek jogszabályváltoztatások, például az emisszió, gépjármű emissziók ellenőrzése tekintetében. A bizottság szélesebb hatásköröket kapott a gépjárművek kibocsátásának mérésére, a típus ellenőrző hatóságoknak is szerepe van ebben, és bizonyos típus engedélyeket fel is függeszthetünk, illetve alkalmazhatunk büntetéseket. Új gépjármű ellenőrző módszert is bevezettek, ami valós körülmények között méri a nitrogénoxid kibocsátást. Most a tagállamokban már kötelező a, a forgalomban részvevő kocsik ellenőrzése, és érdekelődő harmadik felek is végezhetnek emissziós méréseket. Látható, hogy egyértelmű előnye van az új tesztek bevezetésének, hiszen a közutakon mért emissziók 800 mg per kilométerről, ugye az Euro 5-ös motorok esetében 450 mg-ra csökkentek az Euró 6-osnak, és 168 alatt van az Euró 6D motorok esetében. A csökkenés fő oka hatékonyabb utókezelési módszerekben keresendő, például a fejlettebb katalizátorokban. Ez az RDL e tesztelés során bevezetett szigorúbb szabályoknak köszönhető de egyébként a hatás még nagyobb is lehetett volna, hogyha az ideiglenes 128 mg per kilométeres ideiglenes határ jelent volna meg, ugye a 168 mg helyett, ami végül a szabályozásba került. A dokumentumokban nem szerepel információ a bíróság döntéséről a jogalap nélküli szabályokról, mivel ez a dokumentum még a bíróság döntése előtt született. Mindenesetre politikai döntés az, hogy a következő időszakban hogyan változnak a jogszabályok. Mi csak arról tudjuk tájékoztatni önöket, hogy tudományosan megalapozott érveket találtunk arra, hogy pontatlanok a mérések, 1.43-as konformitás faktor igazolt, de az 1.21-es konformitás faktor nem. Nos, a változásokkal kapcsolatban rámutattunk arra, hogy a következő kihívások hathatnak ki a jogszabályváltoztatások hatékony végrehajtására. Például a gyártók új rugalmasságokat találhatnak a VLTP labortesztekben a széndiokszid csökkentéssel kapcsolatban, illetve nőhet a kockázat, hogy a nitrogénoxid teszthez optimalizálják a járművet, illetve az RDE teszthez optimalizálják a, a járműveket, és a kibocsátás a gyakorlati használatban magasabb, mint a tesztben. A piac felügyeleti ellenőrzés hatékonysága a tagállamokon múlik, azon múlik főleg a dolog, hogy hány autót tesztelnek államonként, illetve hogy mennyire függetlenek a teszt hatóságok, hiszen csak két olyan eset van az EU-ban, ahol környezetvédelmi hatóságok végzik a teszteket, mint ahogy az egyébként Amerikában gyakorlat az újonnan bevezetett független harmadik fél általi tesztelés valószínűleg korlátozott lesz, hiszen elég drágák a VLTP és RDE eh, károsanyag kibocsátási tesztek. Vannak eh, eddig kezeletlen agályok is, amelyekre nem terjednek ki a, a mostanában elfogadott jogszabályok. Azt szeretnénk főleg kiemelni, hogy sok évbe telik a városok levegő minőségének eh, javítása, hiszen már most az utakon van rengeteg igen szennyező gépjármű, és a jogszabály változtatások eleve csak évek múlva lépnek életbe. Több mint 10 millió különböző márkájú autót hívtak vissza és módosítottak szoftveresen, de a korlátozott elérhető adatok szerint a nitrogénoxid kibocsátásokra miért gyakorolt hatás kicsi volt. Az új típusengedélyi rendszer még mindig típus jóváhagyási tesztekre vonatkozik, amelyek az új autómodellekre terjednek ki, annak dacára, hogy ez a megközelítés korábban kudarcot vallott. Gondot okoz az emissziós rendszerek engedély nélküli módosítása is, különös tekintettel a részecske szűrőkre. Jelenleg ez tagállami hatáskörbe tartozik, tehát a nemzeti jogszabályok keretében lehet ellene fellépni, de új technológiák és rendszeres műszaki ellenőrzések kimutathatják. Jelenleg sok tagállam a műszaki vizsgák során nem ellenőrzik azt, hogy eltávolították-e a részecske szűrőt, már pedig ha eltávolítják, akkor 20-szor vagy akár 50-szer magasabb lesz a kibocsátás. Rövid prezentációban mutatom csak be az elemzésünk eredményeit, végére is értem ennek a rövid anyagnak, de várom az esetleges kérdéseket. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen. Nos, a kollégáké most a szó, ki kíván hozzászólni. Megvárjuk az esetleges hozzászólásokat és kérdéseket, és aztán majd visszaadjuk a szót a szemelőszék képviselőjének. Gebrandi úr, tessék. Oh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meglep, hogy én vagyok az első hozzászóló. Először is szeretnék köszönetet mondani a a számövőszéknek. Nagyon érdekes ez a, ez a vizsgálat, és az eredmények abszolút egybevágnak a parlamenti bizottság által azonosított jelenségekkel, illetve Biankovska biztossal is éppen az MV bizottságban a múlt héten ezek a témák kerültek napirendre, és ott is hasonló eredményre jutottunk. Érdek, érdekes lenne megvitatni a jelentésnek a, a szakmai, technikai részleteit, de talán ez nem az alkalmas alkalom ehhez. Mindenesetre annak örülök, hogy az úgynevezett konformitás faktort kritizálták, és érdekes látni, hogy ezt technikai szempontból vizsgálták. Érdekes egyébként, hogy egy ilyen tekintélyes szervezet, mint a számvevőszék ilyen határozottan kritizálja ezt a megoldást. Gondolom, hogy nem szívesen kommentálja ezt, vagy nem kommentálhatja, de az, hogy a bizottság felebezett a bíróság döntése ellen, az már mindenképpen beszédes. Gondolom, hogy könnyen lehet, hogy önök sem értenek egyet a bírósági döntéssel. Lenne egy kérdésem a piacfelügyelettel kapcsolatos megjegyzésére vonatkozóan. Ugye a jelenlegi rendszer gyengeségére gondolok itt. A dolog lényegében a tagállami végrehajtástól függ, Tudjuk, hogy ez egy fontos, alapvető gyengeség az európai jogszabályokban. Én már évek óta kérem, hogy legyen európai szintű ellenőrzés, remélem, hogy előbb-utóbb ez meg is valósul, de addig is van egy másik megoldás. Az Európai Számvevőszék játszhatna itt szerepet. Tudom, hogy önöknek igen erős, szoros kapcsolata van a nemzeti számvevőszékekkel, a témát lehet, hogy felkarolhatnák a nemzeti számvevőszékek, hiszen itt a jogszabályokat igen rosszul hajtják végre. Fel tudják ezt vetni a, a nemzeti számvevőszékeknek? Nem tudják javasolni nekik, hogy ők állítsanak össze nemzeti ajánlásokat annak érdekében, hogy a, a nemzeti rendszerek erősebbek legyenek? A másik megjegyzésem a szoftverfrissítések gyengeségével kapcsolatos. Teljesen egyetértek azzal, amit erről mondott. Látható, hogy sok tagállamban nem volt egyáltalán hardware módosítás, frissítés, csak a szoftvereket frissítették. Látja annak valamilyen útját, hogy rákényszerítsük a mm, tagállamokat, hogy elvárják az iparáktól, hogy hardware módosításokat, fizikai módosításokat is végezzenek az autókon? Csak így lehetne megtisztítani a városok levegőjét. Meg kellene szabadulni sok millió csalóautó túlzott kibocsátásától. Ezeket a témákat szerettem volna felvetni, elnökasszony, és köszönöm a számvevőszéknek ezt a határozott erős jelentését. Köszönöm szépen. Van-e más kérdező? Evi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nos, azért kértem szót, mert szeretnék köszönetet mondani én is a számvevőszék képviselőjének ezért a jelentésért. Fontos, hogy ezt az anyagot itt nyilvánosan bemutassák a bizottságban. Azt hiszem, hogy minél szélesebb körben kellene terjeszteni ezt az anyagot, hiszen igen fontos dokumentum. Bemutatja azt, hogy mennyire gyenge volt Európában és a tagállamokban a reakció a dízel botrányra, vagy ha tetszik a Volkswagen botrányra. Azon túl, hogy egyetértek Gebrandi úr kérdéseivel, felvetnék még egy pár kérdést ezen kívül is. A gépjárművek utolagos módosítása, frissítése fontos téma, és a mi jelentésünkben a 64-es pontban szerepelt egy hivatkozás arra, hogy ez az utolagos eszköz beépítés, ez jó alternatívát jelenthet az egyszerűen szoftveres módosításokra. Ön mit gondol, mit lehetne javasolni, esetleg a bizottság mit eh, javasolhatna annak érdekében, hogy kialakuljon valamiféle közös megközelítés eh, ezen a téren? Jelenleg eléggé fragmentált a megközelítés, tehát tagállami szinten marad. Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy csak a szoftvert eh, frissítsék. Mit lehetne annak érdekében tenni, hogy eh, szélesebb körű hm, megoldások legyenek? Jelenleg az a helyzet, hogy nagyok az eltérések országonként, például az Egyesült Államok és Európa között nagy a különbség, Az Egyesült Államokban a Volkswagen-t kötelezték a hardware módosításokra. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az európai polgárok rosszul jártak, nem állt ki eléggé mellettük a, a bizottság, illetve a nemzeti kormányok, úgyhogy őket arra kellene biztatni, hogy legyenek határozottabbak. Biankowska biztostól a múlt héten megkérdeztem, hogy ezzel kapcsolatban mi lehet a megoldás, nem igazán válaszolt rá, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ön mit gondol a kérdésről. Mit gondol például a Volkswagen és az Európai Beruházási Bank megállapodásáról? Ha tud, akkor kérem válaszoljon. Ez a megállapodás ugyanis egy 400 millió eurós kölcsönt hozott a Volkswagennek az elmúlt években, de ezt nem az emissziók csökkentésére használták fel, és ilyen irányú technológia fejlesztésre, hanem inkább ugye a trükközésre. jó lenne, hogyha a bank a Volkswagen fenntarthatóbb projektekre kötelezni. 18 hónapos 10 millió eurós terv van ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy esetleg tud erről a megállapodásról tájékoztatást adni. Kíváncsi lennék, hogy nem lát-e inkonzisztenciát, vagy aggodalomra okot adó elemeket itt, hiszen nem, nem elkesebben zajlottak a dolgok. Köszönöm szépen, van a más hozzászóló. Bizottság, kíván hozzászólni? Köszönöm szépen, Merió Szín vagyok, a gépjárművekkel foglalkozó bizottsági egységtől. Röviden válaszolnék a felvetésekre. Ugye a szoftver frissítés kontra hardware frissítést többen felvetették. Egyelőre tény, hogy ez a kérdés tagállami hatáskör. Tagállami szinten döntenek arról, hogy milyen típusú megoldást fogadnak el, vagy melyiket tartják jobbnak, úgyhogy a bizottságnak nincs szerepe ebben, nem mi döntjük el, hogy a szoftver vagy a hardware módosítása a megfelelő megoldás egy adott esetben. A jövőre nézve szeretném kiemelni, hogy a bizottság komolyan vizsgálja a hardware módosítások lehetőségét, jelenleg zajlik is egy 1 millió eurós projekt az ilyen utólagos hardware módosítások tekintetében. Tehát ez egy aktív projekt, illetve komolyan fontolgatjuk annak a lehetőségét is, hogy az Euró 7-re vonatkozó szabályokba bevesszük ezt az utolagos hardware módosítást. Ennek az előzetes vizsgálata zajlik jelenleg. Köszönöm, elnök asszony! Eh, Köszönöm szépen. Megadom a szót válaszadásra. Köszönöm szépen. Gebrandi úr kérdésére reagálva, a piac a tudatosság, illetve a végrehajtás a tagállamok részéről mit csinálunk a nemzeti a legfelsőbb jóvágyási hatóságokkal. Mi elküldtük az anyagunkat nekik, egyetértek önnel az abban, hogy hangsúlyoznunk kellene ezt a problémát velük tudunk a kontaktülésen egyeztetni, és ha nem is tudjuk őket meggyőzni, de javasolhatjuk azt, hogy hasonló tanulmányt végezzenek el nemzeti szinten. Emellett eh, azt is látjuk a múlt heti eh, vitából és a briefing anyagra adott válaszokról, hogy a válaszoknak 90%-a Németországból jött, és a nagy, eh, a többi tagállamból meg olyan hú, de nagy reakció nem jött erre a briefing anyagra. Úgyhogy itt az ideje annak, és a bizottság is ezt említette, hogy lehet, hogy a többi tagállam nincs tudatában ennek a problémának, és nekik is meg kellene próbálni megoldást találni. Ami a hardware kiigazítást illeti, vagy után kiigazítást illeti, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy a számvevőszék adhat-e erre további részletes választ, addig, amíg tagállam illetékességbe tartozik, eh, ennek a problémának a megoldása nehéz ezt európai szinten harmonizálni. Ami az Európai Beruházási Bank és a Volkswagen közötti megegyezést illeti, hát ez egy briefing paper, eh, mi a a, mi a, a köz számára rendelkezésre álló információkból dolgoztunk, és azt használtuk föl. Hát nagyon nehéz itt most véleményt mondani azzal kapcsolatban, hogy ez rendben van ez, ez megegyezés vagy nem. Mi nem igazán e, tudjuk pontosan, hogy a Volkswagen mire és hogyan költi a pénzt, de ez lenne számunkra ugyanis az alapvető, ami alapján meg tudjuk ítélni ezt az egyezményt. E, én így értettem a kérdést, ahogy mondtam, ami a hardware eh, kiigazítást illeti, az Európai Bizottság képviselője már válaszolt. Gebrándi úr, szeretne még egyszer hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Zsarob úrnak a válaszaiért. Lenne egy kiegészítő kérdésem, hogyha megengedi. A fő probléma ez a csalá, csaló autók, vagy csaló, csaló szoftverrel ellátott autók, amelyek még mindig forgalomban vannak, ezeket európai szinten nem oldottuk meg. Vannak nemzeti szintű megoldás kezdeményezések, mint például Németországban. Most az, hogy 6000 eurót kínálnak egy ilyen autóért ellentételezésként, ez oda vezethet, hogy sokkal egyszerűbb lenne exportálni ezeket az autókat, és sokkal egyszerűbb lesz ezeket más európai tagállamokban még évekig használni. Európában egy szervezet van, amely megpróbálhatja európai szinten ezt koordinálni, a megoldást koordinálni, és ez az Európai Bizottság. De nem látom ezt a vezető szerepet, nem látom ezt a szándékot. Hogyan látja a különböző európai intézmények, milyen szerepet játszanak az európai megoldás megtalálásában, hogy ne hagyjuk ezt a tagállamokra, mert egy tagállam általi döntések negatív hatással lehetnek más tagállamokra. Köszönöm szépen. Hát ez a kérdés, ezt intézményközi szinten kellene megtárgyalni az Európai Bizottság és a tagállamok között, mert az Európai Bizottság az európai tagállamok bízhatják meg az Európai Bizottságot azzal, hogy szerepet játszon ez, ezen a területen hát, hogy az Európai Bizottság mit tett, anélkül, hogy megegyezik az európai eh, tagállamokkal, ez a harmonizált eh, folyamat, hát ezt ezt tényleg európai szinten kellene folytatni, és nem szabadna tagállamokra eh, hagyni, és a briefing paperben ezt megemlítjük, hogy hogy egyes autók, amelyekre ezt a hardware után felszerelést nem csinálják meg, azokat akár Európán kívül is exportálják, és globális szinten ezzel a probléma nem lesz megoldva. Az Egyesült Államokban ezt a szoftver kiigazítást nem engedik meg, vagy hardware kiigazítást kell folytatni, vagy vissza kell adni az autót. Kicserélik. Ez a ha, levegő minőségre gyakorolt pozitív hatás ezzel az európai megoldással hamarosan nem fog megtörténni. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárom az ülést, mondja az elnök, és délután találkozunk. Köszönöm.